Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, prenez place. Nous allons commencer. Hölgyeim és Uraim, szeretném kérni, hogy foglaljanak helyet. Megkezdjük a szavazást. Chers collègues, je vous prie de bien vouloir gagner votre siège. Kollégák, még egyszer szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet, mert kezdenénk a szavazást. Név szerint fogunk szavazni elsőként, úgyhogy még egyszer kérem, üljenek le. Frasoni asszony ügyrendi kérdéssel? Elnök úr, egy nagyon pici dologgal kapcsolatban apróságról lenne szó, hiszen mindenki még próbálja elfoglalni a helyét. Módosítottuk a napi rendet, mert nagyon úgy tűnik, hogy haszontalan vitákra fecséreltük az időként, és hát úgy